köszönetet mondtam a raportőr asszonynak a nagyon hatékony munkáért. Ebből is kiderül, hogy milyen fontos ez számomra is, mint a bizottság alelnöke számára, hogy jó legyen az együttműködés az Európai Parlamenttel. 15 évig itt dolgoztam a parlamentben, ami az iparpolitikát illeti elnök asszony, tisztelt képviselők. Ezzel kapcsolatban úgy vélem, hogy sokat kell ezen gondolkoznunk. A mai vita mindannyiunk számára meghatározó fontosságú. Azokban az években, amikor Európa megpróbált a finanszírozással foglalkozni a gazdaság szerves részeként, Európa most vitát kezdett el egy modern ipari rendszerről, amely versenyképes, annak érdekében, hogy Európa főszereplőjévé válhasson a globalizációnak. Nagyon fontos, hogy a növekedés munkahelyeket teremtsen, illetve ezzel legyőzhessük a válság állította kihívást. Az Európai Bizottság Barozó második mandátumától kezdve a Horizont 2020-as stratégiában folyamatosan felhívta a figyelmet az európai iparpolitika fontosságára. Nem a 20-30 évvel ezelőtt iparpolitikára gondolok, hanem egy modernizált iparpolitikára. Fontos visszaszereznünk azt, amit elveszítettünk az elmúlt években. Sajnálatos módon Az európai ipar termelékenysége eh, pusztán 11%-os a 2008-as évhez képest, és a különböző tagországokban és különböző ipari ágazatokban más és más a helyzet, de kétség nem eh, félhet ahhoz, hogy minden európai ipari ágazat szenved. Éppen ezért nagyon fontos elgondolkozni azon, hogy hogyan változtassuk meg ezt a felállást. Egy évvel ezelőtt Brüsszelben egy jelentős rendezvényt valósítottunk meg, amely a növekedéssel foglalkozott, az iparpolitikához köte, köthető növekedéshez, illetve az európai iparpolitika átalakításával foglalkozott. Meg kell változtatni a tagországok közötti helyzetet. Vannak olyan országok, amelyek eh, jól teljesítenek ebben a tekintetben, mint például Szlo- Szlovákia, éves szinten 18,5%-os ez a növekedés, és Litvániában 8,4% az ipari szektorokban. De más tagországokban, mint például Ciprus, Olaszország vagy Spanyolország, a helyzet már sokkal súlyosabb. Németországban a legnagyobb európai gazdaságban, ahol az ipari tevékenységek fellendültek, jelenleg nehéz helyzetben van. Ami pedig a textil, a butagyártás, az autógyártás építési ágazatokat illeti. 2012 nagyon nehéz év volt számukra, a különböző vegyi ágazatok számára is, a vegyipar számára. A magas szintű munkacsoportok is foglalkoztak ezekkel a problémákkal, például az autógyártással, az acélgyártással és az itt felmerülő kérdésekkel és problémákkal, illetve az építőiparral, valamint a hajógyártással. Ami pedig a, a munkahelyteremtést illeti, a feldolgozó ágazatban 10%-a csökkent meg a munkahelyetnek. 2012. harmadik negyedévi adatok azt jelzik, hogy növekszik a munkahelyek elvesztésének arány az ástruktárások miatt, és ez több mint 74 ezer munkahely vesztését említette. Az autogyártást sújtotta a, a leginkább ez a válság, az a cégyártást és az építőipart. Az európai gazdasági válság a belső kereset visszaeséséhez köthető, illetve a nemzetközi kezelem lelassulásához, amely legfőbb motorja volt korábban a fellendülésnek. De nagyon fontos gyorsan cselekedni, hiszen az ipar globalizálódása máshova települ át. Kína növelte 7,7%-kal a globális szintű feldolgozó ágazatok arányát. Az USA-t is megelőzi a 21%-os világszintű arányjal, és Európát is. és a különböző termékek gyártása is 17,3%-ról 16%-ra csökkent. Előadásom elején elmondtam azt, hogy egy világos célt szeretnénk elérni, az ipart fellendíteni, és 2000 20-ig a 15,6% helyett 20%-ot szeretnénk elérni az ipari ágazatban. Nagyon fontos ezeket a célokat elérni. A bizottság úgy döntött, hogy hat fő piacra fog összpontosítani, összpontosít a feltörekvő országokra, illetve a tradicionális ipari ágazatokra Egyrészt a tiszta technológiák gyártása, a fenntartható termelés, a biogazdálkodás, illetve az integes energia források. Gronobban lesz holnap után egy nagyon fontos miniszteri találkozó, és Grönoble ebben az ágazatban úttörő szerepet játszik. Az Európai Bizottság eh, igyekezett felgyorsítani a partnerségeket az Európai Unió tagországok és az ipar között. A bizottság figyelme követi a különböző ipari ágazatokat, amelyek egy célzott eh, akcióterv részét képviselik. Említettem az autógyártást, és a bizottság itt elfogadott november 8-án az elmúlt évben egy akciótervet, 2020-ig rögzített célokat, a versenyképességet, fenntarthatóságot igyekszik erősíteni, és különböző speciális fellépésekre tett javaslatot, annak érdekében, hogy a struktúrális átalakítás szembe tudjon nézni az autógyártás. Ugyanez vonatkozik az acélgyártása is és egy magas szintű kerekasztal valósított meg, amely ham, valósult meg, amely eh, február 12-én ül össze harmadik alkalommal. A sajtóban is olvashattunk ennek a kerekasztalnak a munkájáról, illetve a találkozó céljáról. Az Arszalól eh, Mitál és más eh, vállalkozások is részt fognak venni ebben, illetve számos európai iparügyi miniszter is bekapcsolódik a megbeszélésekbe Köszönetet szeretnék mondani az Európai Parlamentnek támogatásáért. Annak érdekében, hogy versenyképességi tanács létrehozására tett javaslatot, ahol különböző javaslatokról eh, beszélhetünk, ez tulajdonképpen egy iparügyi tanács lenne. December 9-én egy kísérletet tettem, és munkatállalkozóra invitáltam Brüsszelbe különböző szereplőket, az összes iparügyi európai minisztert, annak érdekében, hogy informális módon egyeztessünk ezekről a kérdésekről. Csak a minisztereket hívtam meg, a követeket nem. Ez különösen fontos találkozó volt az autógyártás válsága miatt, és különösen fontos ebben a témában egy európai stratégiát kidolgozni versenyképességi tanács december 10-én ült össze, és ez a megbeszélés nagyon pozitív volt, tényleges iparügyi miniszteri találkozó, a versenyjogi tanács nagyon gyakran koreper módon működik, csak négy-öt résztvevővel és nem könnyű a munka ebben a versenyképességi tanácsban, nem könnyű a döntéshozatal, a közös, közös döntéshozatal, politikai szinten, szinten, hogyha nem vesznek részt a különböző tagországi politikai képviselők. Még egyszer köszöntet szeretnék mondani a az ipari szakbizottságnak a parlamentben, akik megpróbáltak tényleges iparügyi tanácsot létrehozni. Azt gondolom, hogy ezek nagyon érdekes javaslatok annak érdekében, hogy egy új, versenyképes európai iparpolitikát tudjunk kialakítani. Köszönöm szépen a parlamentben folytatott vitát, ez egy nagyon érdekes, nagyon fontos vita. Én nem tudok iparpolitikát folytatni önök nélkül. Az önök eltökéltsége nélkül és a polgárok nélkül. Azt gondolom, hogy eh, nagyon fontos közösen értékelnünk ezt az új zöld ipari stratégia értékelését. Azt gondolom, hogy ezt meg tudjuk oldani, és a 20%-os cél nem pusztán álom, hanem egy olyan cél, amit el fogunk tudni érni. Még egyszer köszönöm a parlament segítségét az új iparpolitika kialakításában. Köszönöm. Köszönjük, biztos úr. A politikai frakciók hozzászólóik eh, következnek. Elsőként Grosztet asszony két percben. Merci, merci beaucoup, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Óriási munka vár ránk, hogy az európai ipart újraindítsuk, 2008 óta 3 millió munkahelyet veszítettünk, hogy azt hallottuk. Indiába, Japánba távoztak a különböző gyárak, az autógyártás is mindenhova elmenekült, az európai szabályok túl szigorúak, az atomipar Kínába távozott, és bizony azt láthatjuk, hogy a technológiai ágazat is összeomlóban van. Ennek több oka van egyébként ennek az európai iparválságnak. Lássuk először a kohászatot, ami eh, első számú iparág volt. Eh, túlságosan az európai, európai piacra koncentráltak az alapanyagok, túlságosan eh, sokba kerültek, a konkurensekkel nem voltunk versenytársak, versenyképesek, egyre szigorúbbak a környezetvédelmi szabályok, Ebben az ágazatban is Kína az első számú versenyző, illetve a feljövő hatalmak. A multi cégek a legjobban teljesítő helyekre telepítik át a termelést. Mit tehetünk? Globális normákra, szabályokra van szükség, egy európai stratégiára, illetve olyan finanszírozásra, ami állami támogatások formájában jelenik meg. Amerika, Korea, Kína ezt teszik mi, miért nem? A módosítani kell az állami támogatásra vonatkozó szabályokat annak érdekében, hogy a tagállamok egyforma szabályok vonatkozzanak, ugyanakkor tudjuk támogatni a stratégiai iparágakat. Az autógyártás próbáltunk segíteni, segítenünk kell az exportját az autógyáraknak. A legnyitottabb kereskedelmi térség Európa, és mégis mi nagyon nehezen férünk hozzá a harmadik országok piacaihoz. Ezt át kell gondolnunk, nem szabad naívnak maradnunk. A versenyképességi tanács munkájában, és azt hiszem óriási kihívások várnak önökre. Köszönöm. Eh, per il gruppo SD, l'onorevole Toia. Ancora una volta parliamo di industria. Köszönöm szépen, és most Toja asszonynak adom meg a szót. Igen, ismét az iparról beszélünk és azt szeretnénk, hogy újabb fellendülésre kerüljön sor, szűnjön meg a termelés csökkenése, ne legyen nagyobb a munkanélküliség, sok fiatal, sok család ugyanis ettől tart. Biztos úr, látok, közösen felismerjük, hogy milyen fontos a reálgazdaság fejlődése. A válság a számos megszorítást tett szükségesi elbocsátásokra került sor, gondoljunk az álszerről mitál helyzetére, tennünk kell valamit, akciókra, közös kormányzásra van szükség ezen a területen. Azt hiszem, hogy mindenképpen fontos illetékességi köröktől függetlenül, hogy legyen egy olyan pont, ahol a szektorális politikákat összehangolják, közös célokat határoznak meg az önkormányzatokkal, és ezt nem lehet a válságra bízni. Mindenképpen szükség van arra, hogy a bankok, a vállalatok, a magántőke mind együtt alkossanak egy közös keretet. A vállalatok számára lehetővé kell mindazt tenni, hogy fejlődhessenek, ugyanis nekik kell a vezetést, a vezető szerepet vállalniuk. Gondoljunk Kínára, az Egyesült Államokra Ön is említett néhány fontos pontot a stratégiában. Az egyes termelési ágazatok között nagyobb integrációra van szükség. Mindenek előtt az energiapiacra gondolok. Csökkenteni kell a költségeket, a függőségeket. Azt hiszem, hogy komoly infrastrukturális beruházási ö, megoldásokra van szükség eurokötvényeken keresztül ezek stratégiai jelentőségűek. Támogatni kell a kutatást. Ez itt van karnyújtásnyira. Támogatnunk kell az innovációt, a humán tőkét, innovatív zöld politikára van szükség. Néhány kollega szólt már, hogy milyen fontos az ipar védelme és a tisztességes verseny. Köszönöm szépen. Watson kollégája a szó Alde nevében. Köszönöm Európa, hálával tartozok azon vállalkozóknak, akik eh, versenyképesen tartották az európai eh, gazdaságot, amikor apokaliptikus változások zajlanak. Az iparpolitika koherenciájának a hiánya és a versenyképesség egységes definíciójának a hiány inkább hátráltatta őket, mint segítette volna. Ezért jó azt látni liberálisként, hogy mintha kezdene megjelenni egy iparpolitika, a szabadkereskedelmi megállapodások, a piaci hozzáférés javítása a harmadik országokban, a közlekedés, az energetika, a technológia adhatja a versenyképességünket. A múlt heti innovációval kapcsolatos bejelentések, vagy az én választóközvetemben a Nemzeti Kompozit Center központ bejelentése is sokat segíthet. A célunk az energetika terén, hogy környezetbarát növekedést biztosítsunk az intelligens új energiaforrásokkal. Grönlóban biztos úr győzze meg a minisztereket, hogy nem csökkentsék a költségvetési sorokat ezen területeken. Hincsel azt a magot, hogy Európa rengeteget érhet el, hogyha a, a, a zseniket, a, a vállalkozókat valóban segítjük, és a jövőbe fektetünk be. Grazie. Köszönöm szépen a zöldek nevében. Lambert úr kapja meg a szót. Kedves kollégák, az emberi az iparpolitika hiánya jelentős problémákat jelent. Eddig eh, pénzügyi ajándokokat tettünk az IPR-nek, anélkül, hogy a környezetvédelmre gondoltunk volna. Az európai iparpolitika egy ipartervezet eh, Eh, erősíteni, mégpedig a pénzügypolitikát. Össze-vissza szabályoztunk, és ezzel tulajdonképpen egy kaszinót nyitottunk. Az innovációval, munkával megszerzett eh, pénzek eh, bizonyos könnyű zsákmányt jelentettek néhányak számára. A reálgazdaság érdekében nagyon fontos olyan versenyképes ágazatokat biztosítani, amik megállják a helyüket a belső piacon. Az alszerről mit áll, csak az egyik legégbe kiáltóbb példája annak, hogy mit kell, hogy megfizessenek azok, akik az autógyártásban és a kohászatban dolgoztak. Tehát nagyon fontos ezt a pénzügyi kaszinót bezárni, a reálgazdaságot támogatni, Azt gondolom, hogy igenis meg kell kételeznünk erőfeszítéseinket. Fontos, hogy a gazdaságunkban környezetvédelmi váltás is valósuljon meg. A források és az energia területén kell úttörő szerepet betöltenünk, hogyha biztosítani szeretnénk az ipar jövőjét. Nagyon fontos a környezetvédelmi és szociális szempontokat is érvényesíteni. Egy európai polgár négyből szegénységi küszöb alatt él, és ez igenis égbe kiáltó. Köszönöm. Grazie per il gruppo. Köszönöm szépen, és most pedig az EFD nevében Bafton kollega másfél percre. Köszönöm szépen. 2012 első hónap, három hónapjában az Egyesült Királyság gazdasága alig volt jelen, és nagyon-nagyon nem található erre példa az elmúlt időszakban, illetve a történelemben. A gazdasági válság az eurót kitette nagyon komoly veszélyeknek. Szükség van egy megfelelő megállapodásra és az egyik gazdasági erő éppen ebben kell, hogy megtalálható legyen. És Portugália, Írország, Spanyolország, Ciprus, és az ördög tudja, hogy ki követi még ezeket az országokat. Az eurozóna célja, hogy egy nagyon szoros uniót hozzon létre, csak éppen fordított hatást érünk el a gazdasági növekedés az nem sikerült, nem következett be, hanem éppen, hogy összeomlásra került sor. Még Németországban is, amelyet én nagyon jól ismerek, ott is az volt gyakorlatilag a példa Európában, ott sem indult be igazán a növekedés, szenvednek a KKV-k a körülmények között, és munkahelyek mennek veszendőbe. Az Egyesült Királyságban a helyzet hasonló, illetve még ennél is rosszabb. Nagyon magas a munkanélküliség, nagyon magas a munkanélküliség a fiatalok körében. Ez növekvő, követke, ez növekvő költségeket jelent. Nincs kilátásban a fellendülés, és csökken a gazdaság. Régebben ez egészen más volt. Nem sikerül a zöld beruházásokat megvalósítani. Most a gázzal történnek kísérletek. Köszönöm szépen. Grazie per il gruppo GUE. Köszönöm szépen. És most a GUE nevében egy perc. Köszönöm szépen a itt, itt itt volt az éve óta kér, követeltük azt, hogy egy igazi iparpolitika alakuljon ki, ami az emberek, a régiók érdekeit szolgálja, és nem csak a piac vezérli. Jó látni, hogy az Európai Bizottság stratégiája változik, most azonban a gyakorlatban is változtatni kell. Ja, a célok, ugyanis a jó nemes célok gyakran a gyakorlatban nem jelennek meg célja az kell, hogy legyen ennek a politikának, hogy a munkahelyek, új munkahelyeket teremtsünk az európai iparban, különben Európa egész és Németország is ipari sivataggá változik. A finanszírozási költségek, illetve egyéb okokban keresendő a, a hiba forrása, illetve a nehézségek forrása. Egész egyszerűen a megszorítások, Ehm, és a, a bankok eh, finanszírozási eh, hajlandóságának a hiánya az, amit okolnunk kell. Ehm, egyszerűen nevetséges a jelenlegi eh, helyzet. Láthatjuk az európai autógyárak helyzetét, 15%-a csökkentek az eladások. Hogy az európai ipart újra akarjuk, be, be akarjuk indítani, akkor arra van szükség, hogy a hasznos termékeket előállító cégeket segítsük. Jöttem, láttam, eh, győztem. Ez volt az mitár jelszava. Amikor Belgiumban a Liezsi üzemet bezárták, akkor én egy kerekasztal beszélgetést szerveztem, és ön is eljelen volt Tájáné úr, több képviselő követelte azt, hogy készüljön egy új terv, illetve az árstruktúrás segítő intézkedések, ami a kóházatot illeti, ez a terv végre megszületett, és én örülök annak. Viszont bizonyos árstruktúrások és bezárások számára ez már túl késő. Összesen 1300 munkahely szűnt meg Liesben, az én körzetemben. Nagyon régóta érezhetők voltak ezek a érek a kohászati ágazatban, és úgy érzi a kohászati ágazat, hogy cserben hagyták. A bizottságnak foglalkoznia kell azokkal a tagországokkal, ahol a kohászati ágazat jelentős, és támogatnia kell őket minden olyan megoldás, amely lehetővé teszi a kohászati ágazatok fenntartását egy plusz hozzáadott értékkel. Nagyon fontos, hogy ideológiai eh, tabuk nélkül valósuljon meg. Nagyon fontos a több versenyképesség értekében az innováció eh, és a kutatás a nemzeti kormányokat is felszólítom arra, arra, hogy támogassák mindazokat, akiknek munkahelye forog kockán. A kohászatban, az attógyártásban, amelyeket eh, határokon átnyúló vállalkozások jellemik, jellemzik, nagyon gyakran kiátszák egymás ellen eh, a profit érdekében a különböző cégeket. Köszönöm. Um- Köszönöm szépen. Darden asszony másfél perc. Köszönöm. Biztos úr, kulcs fontosságú pillanathoz érkeztünk. A megszorítások mindenkit utolérnek, munkahelyek szűnnek meg, Európának reagálni kell, és az iparnak fontos szerepet száll a gazdasági felrendelésben. Rövid távú felépésre van szükség, és közép-hosszú távú stratégiára. Rövid távon azt követeljük, hogy minél gyorsabban hozzák nyilvánosságra a tervüket a beruházás ösztönzésre. Hogyan, illetve eh, az európai szolidaritásnak kell megjelenni a belga és az európai kohászat megmentésében. A állami szervek és a beruházók magáncégeknek is szerepet kell eh, szánni, hiszen másképp az európai kohászat nem tud magára találni. Ez egy olyan roppant fontos eh, ágazat, amelynek megmentése prioritás kell, hogy legyen. Ezen túlmenően az átalakulóban lévő eh, ágazat különböző pillérekre épül, ugyanolyan fontos, mint a agrárpolitika vagy a politika. Meggyőződésem, hogy ha megtaláljuk a finanszírozási forrásokat, átdolgozzuk a, a, az iparpolitikánkat, akkor talán már elejét vehetjük annak, hogy továbbra is a nemzetközi dömping áldozataivá váljuk. Honorevole Durán, un minuto e trenta. Köszönöm másfél percben Durant kolléganő. Kedves kollégák, én felteszem a kérdést, hogy ki ma a kohászatért felelős, biztos nem Tájáné úr, hanem az ArcelorMittal vezetője. Ő az, aki üzletemberként határozta meg az európai uh, kohászat helyzetét, kiátszotta a különböző szereplőket egymás ellen, itt-ott bezárt, átstruktúrált, és a tagországokat és régiókat arra kényszerítette, hogy meg be, a fogaikat összezárják, úgymond. Nem egy fatalitásról van szó, hanem ez az ön felelőssége, az ön felelőssége az, hogy az Európai Unió a kohászatban, az iparban megoldja ezt a kérdést. Ön 2009 óta mondogatja azt, hogy a bizottság dolgozik. Már 2013-at írunk, és most egy akciótervről hallottunk, amely 2013 júniusban indul el. Én a következőt követelem, azt, hogy a munkacsoportban integrálják azt, hogy ne pusztán környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozzanak, és a környezetvédelem jelentős terheket eh, róa kohászat vállára. Én azt követelem, hogy ellenőrizzék azt, hogy a verseny szabályokat mindenki betartja el, az acélágazatot is kiemelném külön. Ezen kívül meg kell védenünk az innovatív technológiákat, a vámszabályokkal, a környezeti szociális szabályozásokkal. Ezt várjuk a munkacsoporttól gyorsan és hatékonyan. Köszönöm. Köszönöm szépen, kollega, kollega. Igen, az európai ipar ö, helyzete, ö, ez tény, ö, ezt nem is lehet kétségben vonni. A válság ö, eredménye, amit a válság okozott, az túlmutat az európai gazdaságon. Ö, mi folyamatosan deregulációról beszélünk, az adminisztráció csökkentéséről, a szabadpiacról, azonban ahelyett, hogy cselekednénk, a helyzet egyre rosszabb, és egyre mm, több hivatalnok foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Számos kérdés merül fel az éghajlat csomaggal kapcsolatban nagyon sokan máshová viszik el a termelést. Ez mind-mind a nyereség kalkulásából, a profit kalkulásából következik, ez az árak emelkedését okozná. Mindez összefügg az éghajlatvédelmi összefüggésekkel, és magasabb lesz az energia ár, és ez növeli a költségeket a vállalkozók, tehát áthelyezik a termelést, ugyanis nem jótékonysági szerepet vállalnak ők a gazdaságban a saját tevékenységünket kell megnézni. Mit teszünk mi nem vettük figyelembe azt, hogy milyen hatással járhat az éghajlati csomag. Milyen hatással van ez az Európán kívüli világra? Jótékony hatással Brazília, Egyesült Államok, Kína és nem képviseli kellően a mi iparunk érdekeit. Mindent meg kell tenni a saját gazdaságunk támogatása érdekében, különösen a válság idején csökkenteni kell az energiaköltségeket. Persze gondolni kell az éghajlatvédelmi csomagra, mert ez hatással van az európai helyzetre. Ő nagyon sok esetben munkahelyeket szüntet meg, éppen azért, mert a termelést áthelyezik. Nagyon szépen köszönöm és akkor most Kárváló úr kapja meg másfél percre, asszony Kárváló asszony kapja meg a szót másfél percre. Elnök asszony, az európai növekedési stratégiának modern iparra, innovációra van szüksége a források megfelelő hatékony felhasználására. Az innováció alapvető fontosságú és ez fontos, hogy az európai iparpolitika az innováció támogatását is magában foglalja. Az innováció segít jobban kihasználni az erőforrásokat, növeli az energiahatékonyságot, és kompatibilissé, versenyképessé teszi az ipart, biztosítja a fenntartható fejlődést. Ezt kell elősegítenünk az oktatási rendszerrel, az új tudományokkal és a megfelelő tudományos felfedezésekkel, illetve innovációkkal és ez az igazi cél, amikor újra akarjuk iparosítani Európát, Portugália, Spanyolország, Franciaország, Németország, és folytathatjuk a sort, szintén ezt fogják megtárgyalni a versenyképességi találkozón. Mindenképpen több munkahelyre van szükség az iparban, és nagyon reméljük, hogy az európai költségvetés 2014-re és a 2020-ig terjedő időszakra érzékelni fogja, venni fogja úgymond ezt a jelzést, és biztosítani fog megfelelő stratégiát, különös tekintettel a tudományra, innovációra és a KKV-kra. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most Andersze asszonyé a szó. Nagyon szépen köszönöm mindenképpen szükségünk van egy megfelelő iparpolitikára, fenntartható fejlődésre, új munkahelyekre, és a társadalom problémáit is meg kell oldani, ahol nagyon sokrétű problémákkal szembesülünk. Tíz éve az iparpolitika úgymond romokban hever, nagyon sok munkahely szűnt meg, három millió, ahogy hallottuk az elmúlt időszakban. Az Mittal csak egy példa, számos mást is említhetnénk az iparból Spanyolországban, és mindannyian nagyon komoly nehézségekkel küzdünk, politikailag kell cselekednünk. Ahogy ön mondta, a vegyiparban is új startra van szükség, új megoldásokra, új intézkedésekre, munkalehetőségekre, és mindezeknek fenntarthatóknak kell lenniük. Európának, a tagállamoknak nagyobb együttműködésre van szüksége, és nem arra kell gondolni, hogy mi az, ami megoszt bentünket hanem mi az, ami összetart. A gazdaság teljes láncolatát figyelembe kell venni a nyersanyagtól az áru elkészültéig. És nagyon fontos, hogy megfelelő legyen a hitelekhez való hozzáférés, a Horizont 2020, és próbálják meg meggyőzni a tanácsot, az ipari és tudományügyi minisztereket arról, hogy ez biztosíthatja a megoldást vagy a kiutat a válságból. Köszönöm szépen, és most pedig Lange kollégái a szó másfél perc erejéig. Nem? Igen. Hát ha nem, akkor megkezdjük a spontán hozzászólásokat, mégpedig Luan kollégával. Luan úr, Luan úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A versenyképesség az az iparon kell, hogy alapuljon. Ipar nélkül nem lehetünk fontosak a világgazdaságban, a jelenlegi helyzetben. Az ipari szektort támogatni kell munkahelyteremtéssel, Mm, olyan intézkedésekkel, amelyek a fiatalokat segítik, a fiatalok foglalkoztatását. Ez része kell, hogy legyen az uniós munkaerő politikának, és célirányos programokra van szükség, hogy a fiatalok számára biztosítsuk azt, hogy technológiai, magas szintű technológiai képzésben részesülhessenek, elősegítsük számukra a lehetőséget, hogy specializálódjanak, szakosodjanak, és nem utolsó sorban támogatni kell a megfelelő gondolkodásmódot, a hozzáférést a különböző alapokhoz. Köszönöm szépen! Bázeszko asszonyé a szó. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök asszony. Olyan időszakban élünk, amikor nincs bizalom. A piac bizonytalan, finanszírozási problémák vannak a tagállamokban, és éppen ezért nehéz a, a haladás, nehéz a gazdasági helyzetet javítani. A bizottság javaslata fontos, hogy tegyük le az alapjait egy új ipari forradalomnak, és újra legyünk vonzóak, ahol megfelelően folyik a gyártás új iparpolitikára van szükség, és ennek új módszereken kell alapulnia, innovatív anyagokon, intelligens kommunikációs rendszereken. A román ipar is nagyon sokat szenvedett és visszaesett az elmúlt időszakban, és éppen ezért én azt gondolom, hogy a kilábalás a válságból az éppen, hogy az ipar kezében van. Az aranybányászat egy jó lehetőség a munkahelyteremtésre. Ez megakadályozhatja azt, hogy az ipar továbbra is visszafejlődjön és a palagáz is biztosíthatja az energiafüggetlenséget. Köszönöm szépen!

Prendergast. Köszönöm szépen. szó. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, kollégák. Átfogó iparpolitika hiányáról szóltak többen. Túlságosan bíztunk a piacban, de csalódnunk kellett, hiszen a reálgazdaságtól elcsatornázták a pénzeket, tudjuk ez hol vezetett. Ma azonban a bizottságtól azt kérdezzük, hogy milyen egyszerű, konkrét kérdésekkel tudjuk megállítani az ipar eróziáját, sőt, fenntartható munkahelyeket teremteni. Az Európai Unió jogvédelmet már garantál az agrártermékeknek, hagyományos élelmiszereknek, hogyha azok a védett területről számadnak. Szeretnénk azt javasolni, hogy ez az olyan termékekre is terül, terjedjen ki, amelyek eh, eh, valamiért egy területhez köthető. A Watford kristály például kiváló eh, példája ennek. A 2009-ben a gyárat eh, bezárták, több mint 600 ember eresztettek szélnek. Eh, a cég, amely megvásárolta a gyárat, külföldre telepítette a termelést, ugyanakkor megtartotta ezt a jól csengő nevet, amelyet évszázadokon keresztül teremtettek meg a közösségek, a munkavállalók érdekeit biztos vagyok benne, hogy össze tudjuk hangolni, annyira, hogy a földrajzi eredetvédett ipari termékek is megjelenhessenek végre. Honorevole Tarabella. Tarabella kolléga következik. Monsieur le commissaire, de fait, euh, l'industrie sidérurgique... Nos, valóban önmagában is megérdemelne egy vitát az európai kohászat kérdéssel. 2008 óta az európai termelés 30% 30%-kal csökkent az európai termelés. Delokalizációról, az termelés külföldre költöztetéséről beszéltünk. Az európai kohászat megtette, amit tőle telhetett, ugyanakkor a más terveket dédelgettek, rövid távú terveket dédelgettek a tulajdonosok. Laksi Mittal például Liesben, jó például ennek, de Románia, Franciaország példáit is hozhatnám. Meg kell értetni velük, hogy Európában nincsenek érintetetlenek, nincsenek kasztok, senkivel sem eh, bánhatnak így, nem lehet semmibe venni az embereket. <clears throat> Biztos úr, az Európán kívül telepített iparról már többen beszéltek, a külkereskedelemben, tehát olyan új szabályokra van szükség, például a tarifák, a vámtarifák csökkentésére, módosítására, amely, de meg kell ta, mindenképpen találni az eszközét annak, hogy az európai ipart helyzetbe hozzuk. Jenna Kudakis. Jenna Kudakis kolléga. Az európai cukorfinomító ágazatra térnék ki. Az EU legszegényebb területein biztosít munkahelyeket. Az ágazat és Londonban található a legrégebbi cukorfinomító, 60%-os kapacitáson dolgozik, hiszen nem kapnak megfelelő alapanyagot. 41 millió euró bevételtől estek el, és 28 embert kellett elbocsátni, illetve további embereket kényszerítettek arra, hogy csökkentett munkaidőben dolgozzanak. A világárakhoz viszonyítva az Európai Unió 80%-kal többe kerülnek a cukortermékek. Az Európai Bizottság igenis biztosíthatja a nyersanyagokhoz való hozzáférés, megmentett munka, helyeket, és megmenteti az egyik legrégebbi európai ipari ágazatot, de eddig megtagadta ezt a segítséget. Nagyon fontos az európai fogyasztókat támogatni, illetve a cukornád importot javítani, illetve a finomítókat is segíteni kell, és egyelő feltételeket kell teremteni annak érdekében, hogy a feldolgozó ágazat is megmaradhasson. Köszönöm. Honorevole Zuber. Zuber kolléga. Obrigada, Sr. Presidente. A desindustrialização no meu país Köszönöm szépen, elnök asszony. Az árstruktúrás logikus, de nagyon sok millió munkahely forog kosztán, és a külvilágtól függünk. Ez egy, egyre világosabbá vált. Nagyon sok munkahely szűnt meg Portugáliában is, illetve másutt is az elmúlt tíz évben. Azt gondolom, hogy hasonló a helyzet a különböző tagországokban, de Portugálban sokkal súlyosabb az átstruktúrási helyzet, és ennek következményei jobban érzékelhetőek, mint Európa többi részében. A külföldi tőke elmenekült Portugáliából, Portugálban csak közberuházásokkal valósítható meg a gazdasági fellendülés, és az Európai Unió nem szabad, hogy feltételekhez kösse a közberuházásokat, meg kell, hogy engedje ezt a folyamatot, hiszen enélkül nem lesz gazdasági felendülés. Európában Paska képviselő. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Hospodárstvo Európskej únie stagnuje, Köszönöm, az európai gazdaság stagnál. Üzemek zárnak be, tömegesek az elbocsátások, minél nagyobb a munkanélküliség, annál nagyobb teher hárul az államkasszára. Vannak erős európai vállalatok, amelyek továbbra is nyereségesek, sőt, új termelési helyeket építenek ki a Volkswagen Kínában, Brazíliában, és ezen munkahelyeket teremtenek Kínában, esetleg Oroszországban, és hát ezt a munkát itt is el lehetne végezni. Ha az európai ipart fel akarjuk élénkíteni, akkor éppen ezeket a nagyvállalatokat kell megkérdezni, hogy a termelőhelyeket miért zárják be, és miért <clears throat> építik fel ezeket máshol. Itt kell megteremteni Európa gazdagságát, és azt exportálni szerte a világba. Köszönöm. Stojanov kollega. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Arról beszélünk, hogy milyen fontos az európai ipar kiépítése, az újraiparosítás Annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy Bulgáriában az ipar gyakorlatilag még a válság előtt úgymond megszűnt, szétrombolták, három kormány gondoskodott arról, hogy szinte megszűnjön az ipar, egy középjobb kormány, egy centrista kormány alakulat, aztán egy középbal kormány, mind a három minden tőle telhetőt megtett ennek érdekében és az Európai Unió csak nézte mindezt tétlenül, eh, és segítette ezeket a kormányokat, és ahogy Janakudádis asszony a cukoriparral kapcsolatban elmondta, eh, és eh, ennek az iparágnak a fenyegetettségéről ugyanígy említhetném én ezt Bulgáriával kapcsolatban is, és éppen ezért nagyon sok olyan bolgár állampolgár van, akik nem igazán támogatják már az uniós tagságát az országnak. Köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm. Tajáni biztos úr kapja meg ismételten a szót. Köszönöm szépen. Mindenek előtt politikai megfontolásokra van szükség. Sok év után Európa ismét felfedezte a reálgazdaságot a gazdaságpolitika számára hosszú évek után. A, volt idő, amikor minden figyelmüket a pénzvilágra, a szolgáltatásokra fordítottuk. A kettes Barózó Bizottság felállása után azonban egy rend fordulatra került sor, és ma már ismét beszélünk iparpolitikáról. 15 évi parlamenti munka után én nagyon sok, elmondhatom, hogy nagyon sok vitán vettem részt az európai iparpolitikával kapcsolatban, hogy milyen politikára van szükség, a tanács szintjén és a tanácsban sem esett sokszor szó az iparpolitikáról. Hát most már elmúltak ezek az idők, az iparos, az illetékes biztosnak ma már sokkal inkább foglalkoznia kell ezzel, annál is inkább, mert megnövekedett a bizottság hatásköre, de még mindig nagyon korlátozottak ezek a hatáskörök az iparpolitikával kapcsolatban, de ez egy világos politikai döntés volt, hogy a belső piacot, a vállalatokat a középpontba helyeztük, hogy így lépjük fel a válság ellen, mert hogyha csak a pénzügyekre koncentrálunk, akkor csak a pénzről beszélünk, és az azoknak a zsebébe kerül, akiknek ebből már úgyis van bőven ez csak új gazdagságokat, új vagyonokat okozhat, és nehezebbé teszi az elosztást és nincs megfelelő eszközünk a szociálpolitika alakítására. Volt változás, ez nem volt könnyű, Düron asszony. L'intera Commissione europea che c'è un obiettivo da Az egész Európai Bizottságot akarja meggyőzni, hogy érje el azt a célt, hogy 2020-ig fejlődjön az ipar, és akkor most még azt mondjuk, hogy a GDP 20%-a az 2020-ig az iparnak legyen köszönhető. Ez egy nagyon nagy horderejű politikai döntés ez a 20 százalék, és a parlament ezt üdvözölte, pozitíven fogadta ezt a döntést. Amikor a konkrét megvalósításra kerül sor, akkor persze sokkal nehezebb a helyzet, a, a politikai elképzelések megvalósítása nem könnyű, ennek gyakorlati következményei is lehetnek, ehhez sok esetben időre van szükség. Én folyamatosan figyelemmel kísértem, hogy mi történt az ArcelorMittalnál, mi történt az acéliparban a különböző terni üzemekre gondolok, én azzal foglalkoztam, amikor, amikor itt voltam képviselő a parlamentben. Nagyon, egy, létrehoztunk egy magas szintű csoportot, még a 2012-es nyári szünet előtt sor került egy ülésre a különböző vállalatok képviselőivel, akik függenek az ArcelorMittal-tól, és itt nem csak az ipar szakszervezet, hanem a parlament, az Európai Parlament is részt vett. Pervánz Beres Szártóri asszony képviselték az Európai Parlamentet ebben a magas szintű csoportban. Persze időre van szükség ahhoz, hogy megtaláljuk a megoldást és Andor biztos urat is bevontuk a munkába. Persze én nem rendelkezem teljes hatáskörrel, inkább a koordináció az, ami az én feladatom, és a szakszervezetek, a vállalatok, az Arcelor Mitál képviselői, és Andor biztos úr, a parlament képviselő jelen vannak, de ezen túlmenően miniszterek is részt fognak venni a következő ülésen, a francia miniszter, hogy közvetlenül tudjunk párbeszédet folytatni a tagállamokkal, koordinálni kell ő lesz az, aki ezt megteszi majd. Megoldásokat kell találni, hogy megakadályozzuk azt, hogy összeütközésre kerüljön sor az egyes tagállamok között. Erre van példa az autóiparban, nem egyértelműen egységesek az álláspontok az európai autóiparral kapcsolatban. Mi azt szeretnénk, hogy ne vitatkozzanak a tagállamok és az iparágak. Persze fontos a környezetvédelmi politika, elmondták az előttem szólók, hogy ő mit jelent az éghajlatváltozás elleni küzdelem, de hát ennek megvannak a maga következményei. Mondtam, hogyha nincs globális megállapodás, ha nem tudunk túllépni a 20%-os csökkentésen, tehát hogy 20%-kal akarjuk csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, mert az iparunk ezt nem tudja, nem tudja elérni, bármennyire is jó lenne. Reálisnak kell lennünk, hogyha el akarjuk kerülni a, azt, hogy, hogy a különböző termelőüzemeket máshol az unión kívül építsék fel, akkor világos szabályokra van szükség, és nem szabad, hogy ezek az éghajlatvédelmi intézkedések ehhez vezessenek. Ez vonatkozik az Arcelor mitára is, de hát általános intézkedésekről is lehetne szó. Az acéliparral is foglalkoztunk a kvótákkal, hogy hogyan lehet ezt vissza téríteni, ki az, aki támogatást kaphat. Ezeket a döntéseket a szakszervezetek is elfogadták, pozitívnak tartották a bizottság részéről mielőtt a cselekvési terv megszületik, azt kell, hogy mondjam, hogy itt időre van szükség, idő kell ahhoz, hogy egységre jussunk, és aztán az egész testület erre áldását adhassa. Én magam ezt nagyon nagy figyelemmel kísérem, amit elhangzott a verseny politikáért felelős biztos kollégám Almónia úr, és fontos szerepet játszik ebben, és Természetesen ez versenykérdés is. Nagyon sok közösségi jogszabály van, amely nem csak a, az iparra, hanem a versenypolitikára, a környezetvédelmi politikára is vonatkozik. Olyan döntéseket kell hoznunk, amelyek azután az egyes konkrét esetben is megvalósíthatók. Azt hiszem, hogy a bizottság is jó munkát végez védeni igyekszik a vállalatainkat. Volt egy szeminárium, amely pontosan ezzel a kérdéssel foglalkozott az ipari rendszerünk versenyképességével. Barozó elnök úr hívta ezt össze, úgyhogy a kereskedelem politikát is figyelemmel kísérjük dömping ellenes intézkedéseket fogadtunk el megakadályozandó, hogy tisztességtelen versenyre kerüljön sor. Én meg vagyok győződve arról, hogy fontos, hogy egyenlőek legyenek a játékszabályok. A verseny az globális, de mindenkire ugyanazok a szabályok kell, hogy vonatkozzanak. Nem lehet egy labdarúgó mérkezésen Brüsszelben így játszani, Pekingben meg úgy játszani, mert hát ez eleve problémákat okozna. Sok gondunk van, szó is esett erről, a know-how védelmét is említettük. Nem akarunk mi protekcionizmust, nem akarjuk bezárni a kapukat a piacok előtt, de figyelünk, védenünk kell a saját kapacitásainkat, és a versenyképesség minőségét is javítani kell a vállalatoknál, a kulcsfontosságú területeken. 12-én Grenoble-ben kerül sor egy konferenciára, ahol számos országból miniszterek is érkeznek majd Grenoble központjában. Ez az egyik legversenyképesebb központ, és hát itt meg kell, hogy szülessenek a döntések a Horizont 2020-a kapcsolatban, ez is változás, ugyanis a kutatás az nem lehet öncél a jövőben, hanem segítenie kell az iparpolitikát. Ugyanis nem engedhetjük meg magunkat a jövőben, hogy a kínai vagy a japán ipar a mi kutatási eredményeinket hasznosítva fejlesz a saját iparát azért, mert nálunk nincs megfelelő kapcsolat az egyetem, a kutatás és az ipar között. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. Ezek hibák voltak, és ezt nem tekintették korábban fontosnak. Ez ma már nincs így, a bizottság döntése mindig is egyértelmű volt. Az új iparpolitika számára fontos, hogy legyen egy megfelelő dokumentum, szükség van arra, hogy a nemzetközi elem még jobban érvényesüljön, de ez nem azt jelenti, hogy a termelést át kell helyezni unión kívüli országokba, Dél-Amerikába, Észak-Afrikába, az Egyesült Államokban, hanem arról van szó, hogy egy megfelelő növekedési politikát teremtsünk, amely modern, versenyképes, és mégis be tudja tartani a környezetvédelmi előírásokat a harmadik ipari forradalomról beszélünk, volt változás, lesz változás, de időre van szükség de hát nem lesz hiány intézkedésekben. És a magas szintű munkacsoportban egy újabb csoportot hoztunk létre, amely az autóiparral foglalkozik, az ugyan olyan nehézségeket él át, mint az acélipar. <clears throat> És az eredmények olyanok, hogy még a szkeptikus vállalatok is elismerik őket. Ugyanez vonatkozik a hajógyártásra. Itt az Európai Beruházási Bankot is bekapcsoltuk. Modern, új iparpolitikát akarunk Európában. Meg kell állapodnunk, és ezt kell az ipari tanácsban, a versenyképességi tanácsban megvitatni. Nem lehetünk a második vagy harmadik számú szereplők. Politikai döntésre van szükség, és ezért fontos, hogy az, a miniszterek is megvitassák ezt. Ezért hívtam meg egy informális találkozóra minden minisztert, hogy az autóipar válságát megvitassuk. Minden miniszter elégedett volt ezzel, komoly intézkedésekre van szükség, és hét miniszterrel váltottam szót, hogy milyen fontos lenne a koordinációs szerep. Értem az üzenetet, a jelzést, és konkrét intézkedésekre fog sor kerülni. Ismétlem, tettünk engedményeket a szerződések alapján, és a terveket a szén és acélipar megmentésére megint a fejéről a talpára állítottuk. Meg kell, hogy mondjam, hogy a teljes, a, a szerződéseket ugye be kell tartani, de azért szeretnék biztosítani mindenkit, aki részt vett ebben a vitában, hogy milyen jó, hogy erről most szót váltottunk egymással. Az iparpolitika azt mutatja, hogy változás áll a küszöbön, további vitákra, és sor kerül majd, hogy milyen legyen a modern iparpolitika, amely betartja a környezetvédelmi erőhízásokat, a zöld szempontot, munkahelyeket teremt, Indiával, Oroszországgal, Kínával, a feltörekvő dél-amerikai országokkal fel kell vennünk a versenyt, és itt csak a minőség segíthet, és itt még van lehetőség arra, hogy megfeleljünk a kihívásoknak, gondoljunk a világűr kutatásokra, az űrkutatásokra, gondoljunk a Galileo projektre, hogy ez mit jelenthet 2014 végén ez már működőképes lesz. A, a brit kormány és egy nagy konferenciát tartott, rendezett a szolgáltatókról, a szolgáltató vállalatok, akik alkalmazni, használni fogják majd a Galileót, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az éghajlat védelemmel foglalkozó cégek. Hát ez az új modell, Nagy-Britannia maga is ugye annak idején bizonyos fenntartásokkal élt, ami a döntéseket illeti, de ehhez az új modern iparpolitikához csatlakozik, sőt, él lovas szerepet játszik benne, tehát előre kell lépnünk, bátornak kell lennünk, erősnek kell lennünk, továbbra is azon az úton kell járnunk, amelyen elindultunk, a változást kell elősegíteni, és az én feladatom az, hogy minden tőlem telhetőt megtegyek. Én itt tudom magam mögött az Európai Parlament támogatását, erre szükségem is van, mert csak így tudjuk a változást végrehajtani. Azt a változást, amelyre Barózó elnök úr is törekszik a döntések világosak, a döntések megszülettek, most lépni kell, bátornak kell lenni, hogy a problémákat megragadjuk, abban a hatáskörben, amivel rendelkezünk, a tagállamokat meg kell győznünk, minden tagállamot, hogy a modern iparpolitika a legjobb eszköz arra, hogy a válságot leküzdjük. Azt a válságot, amely Európát évek óta szorítóban tartja. Sajnálom, hogy ilyen sokat beszéltem, elnök asszony, de ez a téma, ez megérdemli, hogy ilyen sokat beszéljünk róla. És hát meg kell néznünk, hogy milyen szorosak a határidők, én azt hiszem, hogy az iparpolitika témája a kulcsfontosságú kérdése a gazdaságpolitikánknak. Köszönöm önöknek, mindannyiuknak, hogy elmondták a véleményüket. Voltak kritikai hangok is, de ez azt is mutatja, hogy mennyire lelkesek vagyunk mindannyian. Önök is, hogy tegyünk valamit az Európai Unióban a gazdasági növekedésért. Még egyszer köszönöm mindenkinek, és biztosíthatom önöket az elkötelezettségemről, hogy Európát iparilag modern, versenyképes gazdaságát tegyük egy más Európává, mint a 80-as évek Európája. Az biztos, hogy elől fog járni, különösen ami a minőséget illeti. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Passiamo agli interventi. Áttérünk az egyperces felszólalásokra. Do la parola all'onorevole eh, Diaz de Mera. Prego. Diaz de Mera képviselő kap szót. Normas. Köszönöm, köszönöm.